aláírt okmányok 74-es szabály alapján megtörténtek az aláírások, és az aktusoknak a címét megtalálják a jegyzőkönyvben majd. Az Európai Parlament oldalán is megtalálhatóak ezek az aktusok. Most pedig a napirend változásokról az